Zawsze w poniedziałki. We start? Okay. Zawsze w poniedziałki odpoczynamy z takim delikatnym opóźnieniem. Kedves kollégák, hétfőnként mindig kis késéssel kezdünk, ugye az utazás miatt, de hát a hétfők már csak ilyenek. Üdvözlök mindenkit, akinek sikerült megérkeznie. De hát elmúlt negyed négy, úgyhogy tényleg fel kell kezdenünk. A kilences napi rendi pont a oldalú tárgyalásokról beszámoló, ezt elhalasztjuk egy következő ülésünkre, hogyha nincsen ellenvetésük, akkor ezt így módosított napirend tervezetet elfogadottnak tekintjük az interneten élőben közvetítjük a mai ülésünket, és időben be kell fejeznünk, mert fél hétkor egy másik ülés, egy frakciülés kezdődik ugyanebben a teremben, bár általában időben befe, befejezzük amúgy is, de ma különösen pontosnak kell lennünk. 21 nyelven áll rendelkezésre tolmácsolás. cover És a négyes napi rendi pont során ezen kívül cseh és szlovák tolmácsolás rendelkezésre áll majd. A május 15-ei, illetve a május 29-30-ai ülésünk jegyzőkönyvének elfogadásával kapcsolatban a hagyományos eljárást követjük. Nagy örömömre szolgál, hogy három minisztert is üdvözölhetek körünkben. Gabriel Matacsnát, a Szlovákia Agrár miniszterét, akivel nem olyan régen találkoztunk, nyilván mindannyian emlékeznek Matecsna asszonyra. A szlovák elnökség amúgy is egyébként eh, roppant sikeres volt. Csehország agrárminiszterét, Márián Jurecskát is üdvözlöm körünkben, illetve végül, de nem utolsó sorban, Dejan Zsidánt, aki Szlovénia agrárminisztere. Köszönöm mindannyiuknak, hogy ellátogatnak hozzánk. Három miniszter. Miért ők hárman? Azért, mert ők adtak ki nem olyan régen egy non-papert, ahogy ezt mi hívjuk itt Brüsszelben, a tisztességtelen piaci eh, eljárások, eh, illetve a gazdák helyzetének javítása, az élelmiszer lánc működésének javítása, ez azt a címet viselte. Egyébként ezt Bulgáriával, Magyarországgal, Lettországgal és Litvániával együtt töltötték Március 6-án nyújtották be. Lengyelország, Görögország, Horvátország, Belgium, Ciprus és Románia is támogatta amikor a agrárhalászati tanácsülésen ezt benyújtották. Mindannyian meg kellett, hogy kapják ezt a dokumentumot előzetesen. Ez egy különösen fontos téma számunkra értelemszerűen, Gyakran beszélünk egyébként a mi szakbizottságokban is erről. Megtettük ezt már nem egyszer. Krótnie, tak powiedziałem, żeśmy się tym tematem zajmowali. E, jest z nami pani prezydent Madines, która przygotowała w tym obszarze. McGuinness asszony is jelen van ma. Ő egy külön véleményt nyújtott be ehhez a témához. ahogy említettem, ez talán a leggyakrabban felmerülő téma itt a Agrárbizottságban. Hát tudjuk, hogy miért. Azt hiszem, hogy meghívott vendégeink majd beszélnek erről, maguktól is kitérnek erre a kérdésre. Tehát egy külön levelet, egy különleges levelet írtunk Hogan biztos úrnak e témában ezen alkalomból, amelyben arra kértük az Európai Bizottságot, hogy ezen a területen jogalkotási kezdeményezéseket tegyenek. Sok tagállamnak van saját e, jogszabályi rendelkezési kerete, e, de hát mégiscsak egy szenati rendet, mégiscsak egy egységes belső piac vagyunk, vagy mi, úgyhogy e, úgy érezzük, hogy érdemes lenne közös szabályokat elfogadni erre, talán ezek hatékonyabb működést garantálhatnának ezen a téren. De Castro és Des urak valószínűleg beszélnek majd erről, mert az Omnibus rendeletben is szerepel ez. De hát mindenkinek lehetőség lesz arra, hogy hozzászól, miután a vendégeink megtartották bevezető előadásukat. Nem korlátozhatjuk az önök hozzászólását, de szeretnénk, ha mégis célra törően, tömören beszélnének. Köszönöm. Parancsoljon, miniszterasszony. Prajem všetkým, vážený pán predseda. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Először is engedjék meg, hogy megköszönjem lehetőséget arra, hogy eljöhettem önökhöz, és eszmecserét folytathatok önökkel. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy az Európai parlament ezzel a nagyon fontos témával kapcsolatos igyekezeteinket támogatja. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok a szlovák köztársaságban is nagyon nagy problémát képeznek, és a hosszú távú prioritásaink közé tartozik az ezek elleni harc. Ezért nagyon hálás vagyok azért, hogy elmondhatom most, hogy milyen igyekezeteket teszünk ezen a téren. Az élelmiszer ellátási lánc teljes hosszában tapasztalható ez a probléma, és ezért szeretnénk most erről beszélni, különösen azokról a részekről, ahol kis vállalkozások működnek. Az élelmiszer feldolgozó iparban szereplők és a kis gazdálkodók sem rendelkeznek elég erővel azzal, ahhoz, hogy az érdekeiket képviselhessék, és sokszor még a termelési költségeket sem tudják fedezni egy, a bizottság is Ferhagen biztossal az élen igyekezett ezen a helyzeten változtatni, hiszen nagyon sokszor a nagyméretű piaci szereplők visszaélnek a piaci helyzetükkel. A szlovák köztársaság ezzel a témával kapcsolatban egy jogszabályjavaslatot terjesztett elő, hiszen az, és ez Európai Uniós jogszabály, hiszen majdnem minden európai államban tapasztalható ez a probléma, ezért az a legjobb, hogyha európai szinten foglalkozunk vele. Az Európai Bizottság tevékenységét nagyra értékeljük. Ők e, egy dokumentumot is elkészítettek az ellátási lánc kezdeményezésről, amely egy önkéntes kezdeményezés. Ugyanakkor azonban sajnos annak ellenére, hogy eh, foglalkozik a problémával, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok legyőzésére nem alkalmas, illetve eleddig ezek az elgondolások nem jártak eredménnyel ezért hívtuk fel a figyelmet arra, hogy egységes jogszabályokra van szükség európai szinten is. A szlovák elnökség ö, ö, tavalyi más, második félévi soros elnöksége idején is egyik kiemelt prioritásunk volt ez. Nyomást gyakoroltunk arra, hogy ez a téma tényleg miniszteri szinten is asztalra kerüljön, és végül is tanácsi következtetéseket is vontak le ebből a témába, illetve készítettek annak érdekében, hogy európai kötelező érvényű jogszabályok szülessenek. Ezeket a következtetéseket minden miniszter aláírta, illetve támogatta a 2016. december 12-i utolsó miniszteri tanácsi ülésen. De egy közös megoldás ezzel még nem született meg. Ez év márciusában tette kezdeményezést azok a tagállamok, akik emögött az kezdeményezés mögött állnak. Ezt szeretném most önöknek bemutatni. Az Európai Unió jogszabályai szintjén kell küzdenünk a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok ellen, illetve a kisgazdálkodók, a gazdálkodók érdekei védelmében. Örülök neki, hogy önök, önöket is érdekli ez a kérdés a bizottság felé ma is azt a kérdés, kérést intézném, hogy minél előbb hatékonyabb megoldást javasoljon. Hiszen közösen el tudjuk érni az eredményt, és így a jövőben közösen tudunk működni ezen a, ezen a kérdésen. Köszönöm szépen. Tényleg ez volt az egyik legfontosabb téma a szlovák elnökség során, amikor ön, miniszterasszony, vezette a tanácsot. Egy óriási konferenciát szerveztek az elnökség elején, amely ezzel a témával foglalkozott. Szó volt erről a nem hivatalos tanácsülésen is, Proszę pana ministra Mariana Jureczkę o zabranie głosu. Most pedig Jurecska miniszter úr kap szót, parancsoljon. Pane předsedo, milé europoslankyně. Köszönöm tisztelt elnök úr a szót. Hölgyeim és uraim! Köszönöm, hogy ma ismételten lehetőségünk nyílik arra, hogy erről a fontos témáról szóljak, a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatok témájáról. Kivételes helyzetben vagyunk, ugyanis tekintettel arra, hogy bizottságuk előtt három miniszter jelent meg ebben a témában. Ez is azt bizonyítja, hogy olyan témáról van szó, amely a legtöbb tagállamot érinti és aggasztja. a nem hivatalos dokumentummal is foglalkoznak, amely a megfelelő működésével foglalkozik az ellát, élelmiszerellátási láncot, láncot illetően, illetve a tisztességtelen kereskedelmi versennyel szembeni harc. A gyakorlatok elleni harc nagyon fontos. Ha találkozom kollégáinkkal, az azt jelenti, hogy az agrárium az élelmiszer ágazat kérdéseivel foglalkozunk. A gazdák problémájával, amely rendkívül fontos az élelmiszerlánc vonatkozásában. Ez mindannyiunkat érinti. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok olyan jellegű gyakorlatok, amelyek arra mutatnak, hogy a kereskedelmi kapcsolatokban felbillant az egyensúly. Amikor olyan ágazatokra gondolunk, amelyeket nem fed az európai jogszabályrendszer, megállapíthatjuk, hogy nagyon sok ilyen van. Ott van az energia, a távközlés, illetve más ágazatokat is említhetnék még. Ez azt jelenti, hogy azt tapasztaljuk, hogy korábban voltak olyan esetek, amikor a piac, illetve a piac környezete nem tudott egyensúlyt teremteni. Ezért van az, hogy szabályozni kellett mindent az agráriumban, illetve az élelmiszerlánc terén. Mindannyiunkat érint az élelmiszerek útja. Nagyon fontos, hogy közös álláspontot alakítsunk ki azokkal szemben, akiket érint mindez. Ezért van az, hogy arra törekszünk, hogy hozzájáruljunk ahhoz is, hogy a gazdák helyzetén javítsunk, az élelmiszer ellátási lánc vonatkozásában milyen gyakorlatról van is szó. Olyanról, amely a nemzeti ö, törvényeken túllép, és amely érinti a tagállamokat, a szállítóikat. Elhangzottak már bizonyos érvek, amelyek értelmében egyes érintettek nem tudják megoldani ezt a helyzetet, illetve nagyon nehéz helyzetbe kerülnek. Hatóságaink sem tudnak megfelelően fellépni, mert nem rendelkeznek megfelelő jogi keretekkel, amelyek segítségével felvehetnék a kapcsolatot az összes többi Európai Uniós tagállammal az európai jogszabályok alapján. Más tagállamoktól is kaptunk már kérdéseket. Minisztereink agrárminisztereink nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel, hogy kommunikálhassanak kollégáikkal, hogy minden információt begyűjtessenek annak érdekében, hogy lássák, hogy ö, tisztességes vagy tisztességtelen gyakorlatot folytatnak-e a kereskedelem szereplői. Tehát bizony szembe kell néznünk egy meg olyan problémával, amely azt jelenti, hogy egyes tagállamokban nincs elegendő jogszabály ezek, ezen helyzetek megoldására. Olyan megoldásra van szükség tehát, amely több tagállamot is érint, és a bizottságnak és az Európai Parlamentnek meg kell találni a megoldást. Az elnök úr is jelezte már, hogy az önök szakbizottsága is régóta foglalkozik ezzel a problémával. Az eredmény azonban sajnos csak az, hogy minden csak papíron marad, a tisztességtelen gyakorlatok vonatkozásában, szükség volna azonban megoldásra is, hogy európai jogszabály keretek között hogyan oldanák meg ezt a problémát. Úgy, hogy új lendületet kell adni ennek. A közös ö, agrárpolitika az európai költségvetés 38%-át emészti fel. Megoldást kell tehát találni. Ennek segítségével gazdáink tovább folytathatják tevékenységüket? Az elmúlt évek válságos időszakából ki tudnak lábolni? Ugye ott van a tejtermelők ö, problémája. Visszaesett a termelés 30%-kal. Illetve mi a helyzet a tejtermékek árával az Európai Unión belül? Itt azt hiszem nem csak 30%-os visszaesésről van szó. Tehát úgy gondolom, hogy az Európai Uniós és a nemzeti költségvetések keretén belül meg kell találni a segítség módját a gazdák és családjaik számára. Azonban a helyzet más is más gazdákként, illetve szállítónként. Én most agrárminiszteri minőségemben jöttem el önökhöz, és én vagyok a felelős több millió családért, akik egyrészt gazdálkodnak, másrészt részt vesznek az élelmiszerellátó láncban. Ennek a láncnak, minden egyes láncszemélynek joga kell, hogy legyen a kiegyensúlyozott máshoz. Nincs helye az egyensúly hiánynak, és hosszú ideje már csak veszteséggel számolnak a gazdák. Úgyhogy mindannyian erre szeretnénk felhívni a figyelmet. Kérjük, segítsenek nekünk, hogy ez a vita újra beinduljon, hogy előkészítsük a jogalkotást, hogy megállapodjunk valamilyen jogalkotói keretek között. Köszönöm a figyelmüket. Köszönjük. Most pedig Zsidán miniszter úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Most a szlovén kormány álláspontját fogjuk hallani. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretnék mindenkit üdvözölni itt ezen a szép napon. Először is köszönöm a lehetőséget, elnök úr, hogy a három ország eh, az önök szakbizottsága előtt fejtheti ki a véleményét ezen kérdésekben. Rögtön kezdeném egy-két tényel. Az elmúlt években láthattunk az agráriumban pár válságot, és a helyzet mindig ugyanaz az árak, felvásárlási árak csökkennek, és alapvetően a gazdák eh, eh, iszák meg ennek a levét, ők szenvednek a leginkább, hiszen a tehenek tejelnek, a búza nő hát az áraktól független. Ugyanakkor, amikor eh, javul a helyzet és az árak emelkednek, a piaci világpiaci árak, akkor a felvásárlási árak nem nőnek, tehát ez azt jelenti, hogy a kiskereskedelmi árak és fevesállási árak közötti különbség folyamatosan nő, az úgynevezett agrárrolló folyamatosan tágul, folyamatosan nyílik. Nincsenek megoldásaink, pedig megoldásokat várnak tőlünk a gazdák. Egy önkéntes magatartási kódexet írt alá a minisztérium, a gazdák, a különböző szövetkezetek, amely jelentősen javította a helyzetet, mert az árak mindig nettó árak, a különböző kedvezmények eh, nem szerepelnek ebben, tehát sokkal eh, átláthatóbb lett a helyzet. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy az átláthatóság önmagában nem javít a gazdák helyzetén. 2012-ben megváltoztattuk a jogszabályokat annak érdekében, hogy ösztönözzük a pozitív kezdeményezéseket az ellátási láncban. Megállapítottunk egy maximális fizetési határidőt, ami jelenleg 45 nap, maximum 45 nap a romlandó termékekre vonatkozóan Emellett létrehoztunk egy élelmiszerbiztonsági intézetet, és nagyon komoly szankciókat is, szankcionális lehetőségeket is bevezettünk. Az ombudsman arra jutott, hogy azóta javult a helyzet, de még mindig nem olyan jó, mint ahogy azt szerettük volna. Mindegy, attól függetlenül, hogy mennyire együttműködnek a gazdák, és hát nem mindig teszik ezt jól, csak nemzeti szinten sikerült megállapodniuk, miközben, és különböző szervezeteket létesíteniük, miközben tudjuk, hogy a piacok nemzetköziek vagy európaiak, ezért soha nem tudnak annyira erősek lenni a termelők, mint maguk a különböző piaci szereplők, ezért mindig rajtuk csattan az ostor. 10 Ők azok, akik a legkevésbé járnak jól, bármennyire is javul a piaci helyzet. Nagyon rossz kereskedelmi gyakorlatoknak se szeri, se száma. Például az, vannak olyan akciók, hogy ha vesznek 20 eh, eh, kiló akármit akkor kapnak 10 kg burgonyát. Ezek olyan gyakorlatok, amelyeket be kellene tiltani, mert ez így nem fenntartható. Arra jutottunk, hogy ezeket a kérdéseket csak európai szinten lehet igazából kezelni. Ezért a miniszterek úgy döntöttek államország miniszterei, hogy elkészítik ezt a dokumentumot. Az Önök Szakbizottságának kiváló jelentése alapján készítettük el ezt a dokumentumot, amely kiosztásra került az önök szakbizottságában. Négy fontos fejezete van ennek. Először is szükség van egy európai szabályozási keretre, annak érdekében, hogy Európában oldjuk ezt a problémát, meg mert ez egy közös probléma. Másodszorban egyértelműen kell meghatároznunk, hogy mik azok a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, amelyek büntetendőek. Hogyha ezt megfelelően meghatározzuk, csak akkor tudjuk meg előzni őket, és megfelelő szankciókkal készülni. Úgy érezzük, hogy az ilyen tisztességtelen piaci gyakorlatok ellen elég határozottan fel kellene lépnünk, különböző nemzeti hatóságok, felügyeleti szervek, ombudsman jöhet létre. Mindegy is, hogy milyen formában. A fontos az, hogy az állam valahogy rajta tartsa a szemét a helyzeten. Láthattuk azt, hogy az ellátási, élelmiszerellátási láncban a leggyengébb láncszem, az örök vesztes az a gazda. Úgy érezzük, hogy ennek véget kell vetni, nem elég tanulmányokat készíteni, valami konkrét fellépésre van szükség. Jó volt azt látni, hogy Hogan biztos úr, jó barátunk, az önök vendége lesz ezzel a héten. Tényleg azt várjuk önöktől, hogy elinduljon egy őszinte vita arról, hogy mit tegyünk, hogyan lépjünk fel nem elég arról beszélni, hogy a jövőben mit tehetünk, most azonnali fellépésre van szükség. Tisztelt képviselők, reméljük, hogy támogatnak bennünket, eh, agrári minisztereket a tagállamokban annak érdekében, hogy végre valahára javuljon az európai gazdák helyzete. Köszönjük De Castro az első hozzászólónk. Grazie, Presidente, grazie. Köszönöm, elnök úr. Természetesen köszönet a három miniszternek. Nagy öröm számunkra, hogy ezt mecserét folytathatunk önökkel itt most a nem tisztességes kereskedelmi gyakorlatokról. Én úgy gondolom azonban, hogy tekintettel Dess és Danden kollégák munkájára. Az egész szakbizottság rendszeresen foglalkozott már az omnibus rendelettel. És pontosan ezzel kapcsolatban ragadtuk meg az alkalmat, hogy egy csomó konkrét normát fogalmazzunk meg, Mayer McGuinness jelentésből kiindulva, és nagyon gyorsan szeretnék utalni itt egy-két dologra, az a versennyel kapcsolatos törlésekre, a közös piaci rendszer vonatkozásában, aztán a kötelező szerződésekre, ez nagyon fontos ez a szakbizottság már nagyon sokat beszélt a korábbi körben, amikor az, a közös agrárpolitika reformjáról volt szó. Aztán, ami az előállító láncot illeti, nem csak egyes területekre, láncszemekre szabad koncentrálni a jövedelem termelés szempontjából. Volt egyszerűen még egy konkrét jelentés is a nem tisztességes gyakorlatokról. De annyit szeretnék jelezni, hogy a probléma egyáltalán nem egyszerű. Azonban nagyon fontos lépéseket tettünk már előre, például májusban, a Költségvetési Bizottsággal együtt is, és aztán voltak trilógusok, három oldalú egyeztetések, konkrét előrelépések, lehetne többet is tenni, ez teljesen, teljesen természetes. De segítsenek nekünk, hogy tovább léphessünk, annak érdekében, hogy ez az omnibus rendelet legyen az első jelentős lépés, amelynek segítségével amennyire csak lehet, csökkentsük a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat. Köszönöm. Desz. Desz kollégája szó. Szóval. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen miniszter asszonynak és a két miniszter úrnak, hogy eljöttek ma. Örömmel tölt el, hogy ezt a témát megint tárgyalja a parlament, ami bizottságunkban elég gyakran előfordul. Én már 25 éve vagyok, egy nagy szövetkezet elnöke Bajorországban, és nagyon jól tudom, hogy milyen problémákkal küzdenek a tagjaink a nagykereskedők ellen. Az LPP e frakció tavaly a válság idejében nagyon konkrét, és a válság idejében nagyon konkrét javaslatokkal élt, amelyeket a bizottságnak komolyan kéne venni hiszen az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok nagyon nagy aggodalommal töltenek el mindenkit. A tisztességtelen kereskedelem olyan méreteket ölt, amelyek és olyan körülményeket teremt, amelyek között már a szabad, a, ke, szab, a szabad kereskedelem az Európai Unión belül sem feltétlenül tud megvalósulni. Egy a, a nagykereskedők időnként olyan rendszereket teremtenek, amelyek aztán a, amelyekkel a kis, kis termelőket nagyobb árak fizetésére, kiskereskedőket hátrányos helyzetbe taszítják. Olyan rendszerekre van szükség, amelyek, amely a szerződéseket betartatja, a német Bundestagba is javasoltunk, javasoltuk például azt a mafiaszerű gyakorlatnak a megszüntetését, hogy a listázásért is fizessenek díjat. Nem erre van szükség, hanem nettó árokra olyan engedményeket szoktak tenni a nagykereskedők, amelyeken keresztül már teljesen átláthatatlan a fogyasztónak, hogy minek me- mekkora tulajdonképpen az ára. Az átláthatóság megteremtése rendkívül fontos. Aztán a, a fizetési határidőket is meg kellene szorítani, 30 napos kötelező fizetési határidőnek kellene lenni Európa szerte, és nem csak helyenként a húsiparban. Azon kívül az is bosszant engem, hogy a termelők nevét már fel se tüntetik a csomagoláson, csak a nagykereskedők nevét, tehát gyakorlatilag a fogyasztók nem tudják, hogy ki termelte az általuk elfogyasztott terméket. Az EPP javaslata arra, arról szólt, hogy e, állítsuk vissza, a, a, tegyük vissza a termelő nevét is a csomagolásra, hiszen a fogyasztóknak nagyon fontos ez is. Ez is hozzájárulna az átláthatóság növeléséhez európai szintű előúrásokra van szükség. Már 2004-2005-ben is tárgyaltunk arról, hogy a különböző díjak és illetékek az európai szabad piaci mozgásokat akadályozzák. Nagyon régen foglalkozom már ezzel a témával. Az Európai Parlament például a roaming díjakat is úgy tudta megszüntetni, hogy összefogott és Európa szintű szabályozást követelt. Most is erre van szükség ezen a területen, és annak érdekében, hogy változás legyen. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Hölgyeim és uraim, miniszter urak és hölgyek, én is szeretnék köszönetet mondani önöknek bevezetőikért. Valóban körülbelül legalább négy éve a parlament már többször felszólalt a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat ellen az élelmiszerláncban, ami a gazdák vállát nyomja. És nagyon örülünk valóban annak, hogy mindenkit emlékeztethetünk minden időpillanatban arra, hogy a gazdák, illetve a fogyasztók érdekében fel kell lépni. A közös agrárpolitika a szerződésben legalább két célral született. Először is, hogy biztos jövedelmet biztosítson a termelőknek, illetve védje a fogyasztók érdekeit. Mi pedig meg vagyunk győződve itt az Agriban arról, hogy idővel, ahogy az európai szinten és a különböző országokban a versennyel foglalkozó szervek értelmezték mindezt, végül is a termelők érdekét kellene figyelembe venni. Az igaz, hogy 62-ben 4% volt a munkanélküliek, száma, úgyhogy láthatjuk, hogy abban az időben a fogyasztók érdeke az volt, hogy a versenyszabályokat tiszteletben tartsák. Most azonban már 10%-os a munkanélküliség, úgyhogy szükség van visszaállítani az egyensúlyt. Ahogy Paulo Di Castro és Albert Dess is elmondta, az Omnibusban nagyon sok javaslatot fogalmaztunk meg, ezek az első lépések, amelyeket a parlament tehet ennyi idő alatt, és most ebben az időpillanatban. Nyilván a következő reform kapcsán messzebb kell menni, a tanácsnak is véleményeznie kell a parlament javaslatát az elkövetkezendő napokban, és hogy az önök képviselői ezen ö, fórumokon, illetve a javaslataink alapján nyilatkozzanak, mert egyértelmű, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk, és tényleg meg tudnánk erősíteni a termelők ö, hatáskörét, ha mindannyian egyszerre ugyanúgy lépünk fel. Nagyon köszönöm, és bízom önökben. Köszönöm szépen a szót. Nem volt még oly régi a szlovák elnökség, úgyhogy engedje meg, hogy gratuláljak az önkormányának, és önnek személy szerint is a, szerintem egy jó munka volt. És a képviselőtársaktól egy kis elnézést kérek, egy nagyon picit ide tartozó, de nem közvetlenül, szorosan ide tartozó témát hagy föl hiszen örülök, hogy három agrárminiszter is itt van. Tisztelettel kérdezem önöktől, mit tapasztalnak élelmiszer a, tekintetben egy aktuális kérdést szeretnék felvetni, miszerint ugyanolyan csomagolásban, Nyugat-Európában, Kelet-Európában a címkéken ugyanazzal a kalóriával, ugyanazzal a mérőszámokkal feltüntetett termékek között különbséget lehet, lehet találni. Ezt az én országomban is kimutatták a, a hivatalok. Nagy öröm számomra, hogy most itt három miniszter is itt van. Hadd kérdezem meg, hogy önöknél mi a helyzet a tekintetben, és hogyha ezt az anomáliát önök is tapasztalják, mit lehet tenni? Mi lehet itt a megoldás? Mi lehet a kivezető út? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. So szóval Andrew. Andrew kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon érdeklődve hallgattam a három agrárminiszter elmondás által elmondottakat, és valóban ezek a kérdések, amelyek már egy ideje foglalkoztatnak bennünket, az agráriumban a gazdasági egyensúly kérdését keressük. Danten de Castro és Desz kollega is erről beszélt. Azt hiszem, hogy egy hangon szól önökhöz a parlament, Beszélünk tehát arról, hogy a gazdák jövedelmi viszonyai, illetve az élelmiszer ellátási láncon belüli egyenlő viszonyokat keresünk. Komoly kérdések merülnek fel, Éppen ezért úgy érezzük, hogy egy európai keret létrehozására van szükség annak érdekében, hogy erre a kihívásra valahogy megoldást találjunk. Egy európai keretről beszélek, fontos, hogy ez az egész élelmiszerláncra terjedjen illetve az összes lányállatra is, az ipar szintjén is valahogy meg kell találni, élelmiszeripar szintjén is meg kell találnunk ezt az egyensúlyt. Tudjuk jól, hogy ez mégsem lesz elég, ugyanis a piaci ellenőrzés is elengedhetetlen nemzetközi szinten ahhoz, hogy megoldást találjunk. Tehát valóban egyensúlyra kell törekednünk, egy európai keretet kell teremtenünk, de hogyan tudjuk nemzetközi szinten valahogy a piacot kezelni, ez is egy komoly dilemma. Köszönöm, Denano kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban igaz, hogy az élmiszerellátási lánc újra és újra felmerülő kérdés, amely egy roppant bonyolult és összetett problematika. Fontos, hogy a bizottság, tanács és a parlament együtt működjön, méghozzá szorosabban, mint eddig. Ebben igaza van három miniszternek, aki jelen van, ez az ágazat is, ez a fogyasztók érdeke is, illetve az élelmiszer feldolgozók is ide tartoznak. A termelők a felvásárlási árak miatt panaszkodnak, a fogyasztók pedig a keres, kiskereskedelmi árak miatt panaszkodnak. Úgy tűnik, hogy nagyon bonyolult ez a kérdés, és az ellátási és beszállítói lánc egész egy roppant összetett dolog a nagyobb mértékű ö, szerződés kötési kötelezettséget kellene kivonnunk, tehát fontos, hogy az általában az egész tárgyalási folyamat a különböző szerződések, keretszerződések jobban szabályozzák ezt a helyzetet, így tudják a gazdák érvényesíteni az érdekeiket a nagy felvásárlókkal és a nagy kereskedelmi láncokkal kapcsolatban? Euh, a középkeztetés kérdése is ide tartozik, ugyanis hogyan lehet azt elérni, hogy az iskolákban vagy a nyugdíjas otthonakban egy olyan rövidebb utat teremtsünk a beszerzés szempontjából, amelyel igen komoly megtakarításokat tudnak eszközölni. Azt hiszem, hogy ez ügyben is el kellene gondolkodnunk még mélyebben, hogy valóban egy ilyen rövidebb legyen a, a beszerzési vagy beszállítói lánc. Az árok megállapítása ügyében is el kell tovább gondolkodunk. A roaming példáját hozta miniszter úr, ez jó példája annak, hogy ahol van, megvan a szándékot, megvan a módja, tehát csak akarni kell, és meg lesz a módja annak, hogy megtaláljuk a megoldást, ahogy ezt a roaming ügyben is látható. Köszönjük szépen! Köszönöm, Szeknelova asszony. Vážení páni miniszter. Köszönöm, Szeknelova asszonyé a szó poděkovat za to, že jste... Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy eljöttek az Európai Parlamentbe, és országaink álláspontjáról beszámoltak nekünk. Én az INTA tagja vagyok, de mivel önök eljöttek hozzánk, eljöttem, hogy meghallgassam önöket a nem hivatalos dokumentumról. Tudjuk, hogy az Európai Parlament Agrárbizottságának álláspontja mi a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról, illetve az élelmiszerellátó lánc működéséről. Ismerjük tehát az álláspontot, ismerjük a részleteket. Azonban megszületett ez a jelentés, ez a vélemény a Fogyasztóvédelmi Szakbizottságon belül, annak érdekében, hogy ezzel a kihívással szembenézhessünk európai szinten. Itt a két szakbizottság együttműködéséről van szó, amely lehetővé tette, hogy ezt a kiegyensúlyozott jelentést megfogalmazzák. Jó lett volna, hogyha a Fogyasztóvédelmi Szakbizottságon belül is megszervezik ezt a meghallgatást, Az önök nem hivatalos dokumentuma nagyon jól felvázolja a helyzetet. Azonban néhány kérdést szeretnék feltenni az itt jelenlevő minisztereknek. Matecsna asszony jelezte, hogy itt önkéntes kezdeményezésről van szó, és olyan helyzet alakult ki, ami nem akar javulni, változni. További tájékoztatást szeretnék a cseh minisztertől is, aki a csehországi, a cseh köztársaságban kialakult helyzetről számolt be. Azonban a dokumentumból kiderül, hogy tíz ország csatlakozott hozzájuk, úgyhogy ezért kell szembesülnünk azzal, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. Lehet, hogy még több ország is tudna csatlakozni ehhez, mert nyilván szükségük van a támogatásra, és most csatlakoznék az előbb szólóhoz, aki arról szólt, hogy a belső piaci szakbizottságban is foglalkoznak egy olyan jelentéssel, amely pontosan erről a témáról szól. és talán egy irányelv lenne a megoldás, amely a tisztességtelen gyakorlatokról szól, ez lehetne talán a megoldás. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek az Európai Parlamentbe. Köszönöm. Muchas gracias. Eh, me gustaría... Köszönöm szépen a szót. Köszönöm a minisztereknek hogy eljöttek. Azt hiszem mindannyian egyetértünk abban, legalábbis nekem ez a benyomásom, hogy mi a teendő. A mezőgazdasági szakbizottság véleménye legalábbis teljesen világos. Úgy tűnik, hogy a tanács is egyetért, és igazából a bizottság is, csak talán nem a szervezet teljes szélességében, de nagyjából egyformán gondolkodunk, és ez lehetőséget ad arra, hogy ezeket a kérdéseket megoldjuk, hiszen Európa szerte küzdenek eze, ebben a helyzetben a gazdálkodók. Én elmondanám, nem hiszek az önkéntes kezdeményezésekben. Ha megnézzük, hogy európai szinten milyen önkéntes kezdeményezések történtek, nálunk például Spanyolországban nem működtek ezek. Én úgy gondolom, hogy az önkéntesség jól hangzik, de sok eredménnyel nem jár. Ezért európai szintű jogszabályi keretre van szükség. Ez kell, hogy alapja legyen a nemzeti szabályok harmonizációnak. Tehát azzal kell kezdenünk, hogy először is egy közös jogalkotási keretet teremtünk. Azt hiszem 23 országról van szó. 23 országban léteznek az tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elleni intézkedések, jogszabályok, de ezeket harmonizálni kell. Második feladatunk az, hogy megfelelő szankciókat gondoljunk ki és hogy ezek a szankciók elrettentő erővel rendelkezzenek. A közösségi keretnek van egy másik aspektusa is, amit fontos kiemelni. Tisztáznunk kell, illetve teljesen egyértelművé kell tennünk azokat a szabályokat, amelyek a fogyasztói szervezetek korlátozásával foglalkoznak. Tehát a kapot, a közös agrárpolitikát és az ezen belüli fogyasztóvédelmi rendelkezéseket világosabbá kell tennünk. A, az országokban vannak helyi, regionális döntések, illetve igyekezetek a versenyjog területén, vannak európai szintűek is, de ezeket össze kell fésülni a kapon belül, körülbelül arról, különben akkor azt látjuk, hogy a kapból az országok áramlik a pénz, aztán azt kidobják az ablakon. A WHO mezőgazdaságra vonatkozó szabályait is figyelembe kell vennünk, hiszen rendelkeznek, illetve léteznek ilyen szabályok amelyek sajnos nem mindig szolgálják a szektor érdekét. Tehát én úgy gondolom, hogy itt a szabályok minél világosabbá tétele a legfontosabb feladatunk. A gazdák el is várják tőlünk, hogy ezt megtegyük. Úgyhogy kezdjük el a munkát. És legyen egy közös megállapodás végre. Ropé, uré a szó. <clears throat> Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm a minisztereknek, hogy eljöttek ma hozzánk, és meghallgatják a véleményünket erről a kérdésről, és arról, hogy véleményünk szerint hogy tudjuk megoldani a problémákat. Örülünk neki, hogy van egy ilyesfajta kezdeményezés, a mezőgazdasági szakbizottság már ebben a ciklusban is többször megtárgyalta ezt a kérdést, és született egy javaslat is arra nézve, hogy hogy kellene megoldani a problémákat. illetve hogy kötelező jellegű megoldások kellene, hogy szülessenek. De ennek már három éve, és Egyelőre semmiféle kézzelfogható megoldás nem született, csak romlott a helyzet az Európai Unió teljes területén, még akkor is, hogyha különböző tagállamok különböző helyzetben vannak. Az Európa nyugati felében létező országokban gyakran jobb a kapcsolat a gyártók és a forgalmazók között, az, az új demokráciákban, hogy így fogalmazzunk, ott viszont nem ennyire egyértelmű a helyzet, ott gyakorlatilag vagy nyugati helyzet uralkodik, a termelők tárgyaló képessége nem megfelelő. És hogy amikor ez a tárgyaló képesség nem megfelelő erős, akkor a kiskereskedők diktálják a feltételeket. Ahogy a cseh köztársaság minisztere is elmondta, 38 százalékról van szó, és tudjuk, hogy ha ehhez még további támogatás jön, akkor a felvásárlási árak fognak csökkenni. De hogyha az Európai Unió valóban meg akarja oldani ezt a problémát, akkor szabályozással meg tudhatja azt tenni. A bankrendszert is képesek voltunk jogszabályok segítségével megregulázni, itt is tudunk megoldásokat találni. Ugyanakkor maguk a gazdálkodók is sokat tehetnek az ügyek, ügyükért, a tagállamokon belül tudnak szövetségeket, szövetkezeteket, ágazati szövetségeket szervezni, amelyek aztán jó példát mutathatnak más országokban is, de a tagállamok maguk, illetve a gazdálkodók maguk nem tudnak mindent megtenni, illetve nem elegendő az ő igyekezetük. Az Európai Uniónak kell uniós szinten általános elveket kijelenteni, és garanciákat teremteni annak érdekében, hogy a helyzet minden tagállamban egyforma legyen. Persze a különbségeket figyelembe véve, hiszen Portugáliában nem ugyanaz a helyzet, mint Svédországban vagy a balti országokban. De úgy gondolom, hogy közös erővel évvégéig eredményre fogunk tudni jutni. Köszönöm. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, uh, domnilor miniștri, doamna ministru, pentru prezența noastră aici. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterek. Nagyon köszönöm, hogy eljöttek ma hozzánk. Nagyon fontos téma ez, ami aggaszt minket. Oké. Okay. Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal szemben fel kell néznünk, fel kell lépnünk. Én román vagyok, minket rendkívül módon érint ez a probléma. Nagyon fontos, hogy egységes EU-s szabályozás létezzen ezen a téren. Sajnálatos módon azonban úgy tapasztaljuk, hogy az egyes tagállamok különbözőképpen foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Hogy egy konkrét példával éljek. Romániában például létezik egy törvény, amit tavaly fogadtak el, ami a mezőgazdasági termékek értékesítését szabályozza, illetve a fogyasztókhoz ö, való juttatását, ami olyan áron kell, hogy történjen, amelyet a fogyasztók megengedhetnek maguknak. Ö, ez, ezzel kapcsolatban ö, törvénysértési eljárást indított be ellenünk a bizottság. Ami engem illet, hogyha van egy olyan jogszabály, amely lehetővé teszi azt, hogy mezőgazdasági termékeket szállíthassunk rövidebb úton, akkor az egy nagyon fontos dolog. A gazdáknak védelemre van szükségük. fogyasztóknak is azonban meg kell tudniuk találni, meg kell tudni találniuk a megfelelő terméket a piacon. Erdős kollega említette, hogy problémák vannak a termékekkel. Nem lehet kettős mérce a nyugaton, illetve a keleten értékesített termékek vonatkozásában és az Európai Parlamentben ö, azt tapasztaljuk, hogy még a gépek terén is igaz ez. Más és más minőségben értékesítik őket nyugaton és keleten. Nem akarjuk, hogy az élelmiszeripari termékekkel is ez legyen. Meggénisz asszony parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Hálás köszönet a három miniszternek, hogy eljöttek hozzánk. Azt hiszem, hogy pontosan ilyen eszmecserére van szükségünk, rendszeresebben, nem csak a miniszterekkel, hanem a nemzeti parlamenteken belül is. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm, hogy tömören szóltak hozzánk. Köszönet a szlovák elnökségnek, hogy határozottan fellépett ezen a területen. 2016. júniusában 600-an szavaztak amellett, hogy a bizottság megfelelő jogalkotói keretet hozzon ezen a téren. Úgyhogy egyértelmű az álláspontunk, és önök segítenek ennek elérésében a nem hivatalos dokumentumokkal. Tudom, hogy nagyon összetett ez a terület, és talán ezért kell hagynunk egy kis lehetőséget a bizottság számára, mert rendkívül összetett a terület de ez azt hiszem csak lelassítaná az intézkedést. Ugye utaltak a kollégák a roaming, a barangolási díjakra. Nagyon remélem, hogy ilyen sokáig nem fog tartani, hogy ezen a területen is hatékony jogszabályokat hozhassunk. Mindazonáltal időnként nyomásra van szükség, és bizonyos időre hogy ez működjön. De azt gondolom, hogy itt azért szélesebb kontextusról van szó, mint ahogy itt felvetődött. A költségvetés például, ami elhangzott, nagyon fontos terület. Azonban múlt héten volt az éghajlatváltozással kapcsolatban vita a mezőgazdaságban, illetve hogy a mezőgazdaságnak mit kellene tennie. Nagyon sok eszmecserét folytattunk a közjavakról, hogy a gazdák többet tegyenek a környezet és a biodiverzitás érdekében és ha továbbra is ilyen nyomás nehezedik majd az élelmiszerrelátó láncra, akkor attól tartok, hogy azokon a területeken, ahol előre kéne lépni, nem fogunk tudni előrelépni, mert a gazdáknak be kell fektetniük. És ezt csak akkor tehetik, hogyha megfelelő profitra tesznek szert. És azt gondolom, hogy itt van nagyon sok probléma, mert nagyon sok gazda, gazdaság eh, éppen, hogy csak eh, éldegél, de nem tud befe, befektetni. És hosszú távon ez nem mehet, mert eh, nem lesz befektetés, azért, mert nincs megfelelő profit a roaminggal kapcsolatban. Ugye 2005-ben kezdtük ezt a vitát, nagyon remélem nem ilyen sokáig fog ezt tartani, és szerintem össze kell fognunk és nyomást gyakorolni a bizottságra. És a különböző tagállamok jó gyakorlatára ö, utalni, hogy ne akarjuk a spanyol viaszt feltalálni. Azt gondolom azért ösztönözhetjük a bizottságot arra, hogy ne különbözőképpen gondolkodjanak az egyes biztosok, mert most pillanatnyilag ez így van. És legyen meg a parlamenti akarat és a tanácsi akarat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Ágnyú úr. Well, Mairead McGuinness. Mairead McGuinness mellett, és még 600 képviselő mellett szavazott, hogy a bizottság tegyen valamit ez ügyben. Én nem tartoztam ezek közé. a kis kereskedelmi, illetve kereskedelmi láncokkal meg kapcsolatban megpróbáltuk felvenni velük a harcot. Kristin Tékan került kinevezésre eh, ez ügyben, hogy megoldja ezt a problémát, és 2015-ben a Tesco-t, Tesco-t eh, meg is nevezte mint késői fizetőt, ez nagyon rossz reklám volt a Tesco-nak. Ugyanebben az évben megkapta azt a hatalmat is, hogy a teljes forgalom egy százalékára büntesse a kereskedőket. Tehát arra jutottunk, hogy ez igenis működik, de a beszállítók és a kereskedelmi között tud ő csak fellepni. Hogyha egy uniós rendszer is bevezetésre kerül, ez problémás lehet. Egyrészt a nemzeti működő rendszert kikezdheti, végre működik, nem szeretnénk, hogyha ez megváltozna. És persze, ma többen elmondták, hogy különböző európai országban más és más a rendszer, Olaszország és Németország esetében például teljesen másképp működnek a dolgok, Románia esetében is. Hogyan lehet egy olyan EU-s rendszert elfogadni, ami ezekre mind működőképes lesz? Óriási adminisztrációvá járna ez. Persze, az Európai Unió ebben óriási tapasztalattal rendelkezik, és a végén semmi sem lenne az egészből. És végezetül, de nem utolsó sorban a korrupcióra is lehetőséget ad. Óriási szereplők ezek, akik az Európai Bizottság egy képvis, vagy egy ö, alkalmazottját esetleg megpróbálják majd megkenni, lefizetni, hát ugye ez sem elképzelhetetlen a részükről. Itt van a szányos hús, a baromfi hús, a, a, a tojás, illetve a répa ágazat is. Azok, akik ilyen termékeket állítanak elő, egyre nagyobbak lettek a szereplők, vagy kiléptek az egészből. Azok, akik megnőttek, nagyobbak voltak, gyakran a piacról kilépők helyét vették át, tehát Gyakran előfordul, hogy a gazda csak úgymond bérbe adja a, a gazdaságot, de ő nem vállal kockázatot effektíve. Nem lehet visszafordítani az időkerekét, és hát a közösségi agrárpolitika jó esélye rossz irányba visz bennünket. Pogovics kollega. Köszönöm szépen. Nekem is lenne mondani valam ezzel kapcsolatban. Üdvözlöm mind a három minisztert, köszönöm, hogy ellátogatott hozzánk. Főként a szlovén minisztert külön üdvözlöm, aki a jelenlegi szlovén helyzetet leírta, ahol bizony nagyon régóta harcolnak a gazdák, és fő azon belül is főként a kis gazdák helyzetének javítása érdekében. Sikerült valamennyit javítani a helyzeten, de nem eléggé az Agrárbizottságban jöttek el. Mi önöknek elmondhatom, hogy szövetségesei vagyunk. Az igazán nehéz feladat az, hogy a bizottságot meggyőzik arról, hogy igenis szükség van arra, hogy valamit tegyenek. 2016. decemberében tanulmányoztuk Hogan biztos úr által készített javaslatot, amely, vagy tanulmányt, amely kimondta, hogy választoztatni kell a jogi kereten, mert nem javul a helyzet. Ezt nem szeretek a legtöbben hallani, de hát az igazság ez sajnos. Hét miniszter aláírta ezt a nem hivatalos dokumentumot, két balti országot képviselve, és öt közép-kelet-európai országot akik az Európai Unióhoz viszonylag mostanában, nem túl régén csatlakoztak. Hogyha megnézzük a mezőgazdaság helyzetét, akkor láthatjuk, hogy itt még rosszabb a helyzet az agráriumban, valószínűleg azért, mert a gazdák nem túl szervezettek. Történelmi problémái vannak annak, hogy a gazdák nem szívesen tömörülnek különböző szövetkezetekbe. A tanulmányok azt mutatják, hogy a zöldség és élelmiszer termelők Nyugat-Európában több mint 90%-os szervezettségi arányt mutatnak. Ezek az önszerveződések viszonylag spontán módon e, jönnek létre. Kelet-Európában ugyanennek nem nagyon látjuk nyomát. Tehát a megoldás részben ott keresendő, hogy a gazdák önszerveződését segítjük, előmozdítjuk. Ez a jövőbeli agrárpolitika előkészítésében fontos szempont kellene, hogy legyen. Tovább lépve, a tisztességtelen piaci gyakorlatok tekintetében szerintem elég világos a helyzet. Igen magas koncentrációt figyelhetünk meg az agráriumban mindenhol Európa szerte, és hát igencsak nehéz a helyzet, mindenképpen közbe kell lépnünk. Hogyha az energia szektorban sikerre jártunk ez ügyben, például azt látjuk, hogy a, a kamion sofőröknek milyen komoly ö, ö, büntetésekkel kell szembenézniük, hogyha nem tartják tiszteletben a szabályokat, akkor miért ne lehetne ugyanezt megtenni a ö, mezőgazdaságon, és főként akkor, amikor a fogyasztók és a gazdák is a mi oldalunkon állnak. Nyomást kell gyakorolni, és projekteket indítani a helyzetjavítása érdekében. Köszönjük a úr, következik. Sí, grazie, grazie. Köszönöm, köszönöm tisztelt elnök úr a szót. Először is köszönet a három miniszternek, akik eljöttek hosszú. Nem ö, gondoltam, hogy ilyen magas szintű találkozóra lesz lehetőség, és főleg köszönet, hogy ennyire érzékenyen reagálnak ehhez a, erre a fontos témára az agráriumban. És főleg, hogy elismerik azt, hogy milyen fontos az, hogy megfelelően működjön az élelmiszerellátó lánc, és főleg hogy mindannyian megfogalmazzuk azt, hogy mennyire kiszolgáltatott az agrárium ebben a kontextusban. A kap rendelkezik bizonyos eszközökkel, amelyekkel a gazdák hatáskörét meg tudnánk erősíteni. Ez azonban országonként más és más, és ezen nyilván javítani kellene. Nyilván garantálni kellene azt is, hogy a kockázatokat arányosabban ö, ossza meg mindenki. a piac átláthatósága fontos ebből a szempontból, illetve a kockázatkezelés. Pillanatilag nincs európai szintű normarendszer, amely figyelembe veszi a különböző érintetteket az agráriumban, az élelmiszer előállító láncban úgyhogy ezért szeretnék Dess és De Castro kollégáknak köszönetet mondani, hogy rámutattak erre, de nyilván ennél többet is kellene tennünk. Voltak olyanok is, akik javaslatot tettek arra, hogy az Unió lépjen fel. Ez is nagyon értékes elképzelés a parlament részéről, hogyha elmondhatjuk a véleményünket. Kérjük, hogy a bizottság lépjen előre, és valamilyen javaslat találjon elő, hogy az Európai Uniós jogszabályokat ilyen e, e, irányba módosíthassuk. A 2005-ös 29-es irányelvre utalnék, amely az agroalimentáris, vagyis az élelmiszer ágazatban uralkodó gyakorlatokról szól. Nem, arra is oda kell figyelnünk, hogy a fogyasztók versenyképes áron juthassanak hozzá minőségi termékekhez, hogy a gazdák innovatív intézkedéseket hozhassanak, befektethessenek, úgyhogy Nyilván, még ha különbözőképpen reagálunk is ezekre a problémákra, mindannyian ezen érdekeket kívánjuk megvédeni. Hogy a gyakorlatba ültessük át most már a papíron létező elképzeléseket az agrárium és a fogyasztók érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, miniszter urak és hölgyek. A kollégák kiemelték a termékek minőségét, illetve a gyakorlatokra mutattak rá Nyugat- és Kelet-Európában. Nagyon fontos a jó gyakorlat, ugyanis ez kiegészíti a rosszat. Csak pusztán jogszabályokkal semmit nem tudunk eldönteni. A kérdésem azonban a következő. Feltették a kérdést, a kereskedelmi láncok képviselőinek? Szerintük van valami gyenge láncszem itt az egész láncon belül? Vagy elégedettek azzal, ahogyan a dolgok működnek, mert csak nyernek ezzel? Bulgáriában vannak olyan láncok, ahol a termékek 80%-a nem találja meg a helyét a piacon, és mégis működnek ezek a láncok. Többet kell termelnünk, hogy az egész emberiséget elláthassuk élelmiszerrel. De hogyan tudjuk ezt elérni, hogyha a termékek nagy része nem kerül értékesítésre a piacon. Hogyan tudjuk támogatni ezeket a gazdákat, akik csak egy vagy két fillért nyernek az eladott termékeken? Az eszközök 40% az 1-es, 2-es pillérben található, ez segít az élelmiszer ellátó láncban, de Mégis a láncok nyernek mindenben. Köszönöm szépen, csatlakoznék kollégáimhoz, akik üdvözölték önöket, és örültek annak, hogy eljöttek hozzánk, hiszen ez tényleg óriási lehetőség. Három agrárminiszter jelenléte szinte ugyanabból a régióból, az új tagállamokat képviselve, ez óriási dolog. Úgyhogy nagyra értékelem ezt. Szeretnék én is részt venni a vitában, legalábbis ami a címkézés kérdését illeti. Őszintén szóval olvastam nagyon sok cikket, minden, mindegyiket. Komoly konzultációt folytattam nagyon sok emberrel, de őszintén szóval semmiféle tudományos alapú bizonyítékot nem találtam, vagy független vizsgálatot ebben a témában. Tudom, hogy egyes testületek fogalmaznák meg azt, amelyeket hallani szeretnének. A kérdésem az, hogy van -e ennek valamilyen tudományos háttere a nyugat-kelet közötti vitában? A második dolog, eltekintve nagyon sok elemtől, az áfa az a terület, ahol kialakul a tisztességtelen gyakorlat, kereskedelmi gyakorlat. Az áfával kapcsolatban nagyon sok a vita, sőt, egyes esetekben még kockázatnak is nevezném. Ha jól értettem, valamilyen tapasztalatuk van a mezőgazdaság terén a a fordított áfa terén, Végül Bogovics kollégához csatlakozva, aki szeretne valamilyen projektet beindítani az intelligens falvak témájában. Most nem szeretnék erre kitérni részletesen. A kérdésem csak az, hogy van-e valamilyen konkrét intézkedésük, hogy a kisebb vidéki közösségeket segíthessék ebben a modern világban. Ha igen, akkor mi a véleményük, hogy képzelik el a jövőt? A falusi élet mennyire lesz vonzó a jövőben? Petív képviselője szó. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszöntet mondani a minisztereknek, akik eljöttek hozzánk. A rendelkezésünkre álló adatok alapján Dánia és Svédország kivételével minden tagállam rendelkezik jogszabályokkal, ami a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot illeti. Tekintettel arra, hogy a kereskedők negatívan állnak a kis és középvállalkozásokhoz, úgy gondolom konkrét intézkedésekre van szükségünk európai szinten, és ezért gondolom azt, hogy európai szintű jogszabályra van szükség, amely segítene nekünk abban, hogy felvegyük a harcot a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal szemben. Én horvát vagyok, meg kell mondanom, nagyon örülök, hogy egyáltalán megvitatjuk ezt a kérdést, és hogy kezdeményezésemet elfogadták. Arról van szó, hogy a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatra vonatkozó törvényt fogadják el, ami Horvátországban létezik pillanatnyilag, mert az eddigi megközelítés nem volt eléggé hatékony. Ami a, az Európai Unió ö, kelet és nyugati területén található termékek minőségét és az a minőség különbségét illeti, ugye már tapasztaltunk különbségeket, voltak olyan termékek, amelyeket elemeztek, amelyek megjelentek mind a horvát, mind a német és a szlovák piacokon, és az elemzések azt bizonyították, hogy bizony van különbség közöttük. Egy nagyon jelentős csalásról van szó, ezért gondolom úgy, hogy európai szinten szankciókra van szükség, amelyeket minden alkalommal foganatosítani kell, amikor csalást tapasztalunk. Ez rendkívül módon káros Horvátország, de az összes többi tagállam számára is. Úgyhogy ezért kérem önöket, és az Európai Bizottságot is, hogy tovább ne legyen ilyen diszkrimináció. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh... Köszönöm szépen, és a technológia csodájának köszönhetően már akkor oda ha, tudtam hallgatni ezt a vitát, amikor még forgalmi dugóban ültem. Nagyon jó hallani, hogy mindenki egyetért abban, hogy mit kellene tenni, de sajnos abban is, hogy nem lehet túlságosan gyorsan előrelépni. Az utóbbi választás előtt is nagyon sokan mondták nekem, hogy már három éve folyik ez a dolog, és mindig megpróbáljuk megtalálni, hogy mi okból megy ennyire, ennyire lassan. Valóban van egy probléma, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal vannak, vannak példák, és tudjuk azt is, megállapítottuk már azt is, hogy tenni kell valamit, mert hogyha nem teszünk semmit ellene, akkor az élelmiszerellátó lánc legfontosabb emberei, legfontosabb láncszemei, a gazdálkodók látják ennek a kárát, és akkor, akkor ez az ágazat elnéptelenedik, senki nem akar majd gazdálkodni. Tehát nagyon fontos, hogy megfelelő árakért dolgozhassanak. A, itt Dávid és Góliát harcát látjuk, és nagyon, nagyon ritkán történik meg, hogy Dávid győz, ezért segítenünk kell Dávidot annak érdekében, hogy győzhessen, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabb legyen a harc, akár a nagyméretű vállalatok méretének korlátozásával, akár más eszközzel tehát lehetővé kell tenni azt, hogy ha a nemzeti, akár nemzeti jogszabály, akár európai szintű jogszabály segítségével a helyzetüket javíthassuk. Ne csak beszéljünk erről, mert minél többet beszélünk, annál nagyobb a késedelem, és erre nincs szükségük. Köszönöm szépen, a bizottság képviselőjének adom most meg a szót. Thank you, Chairman, and... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság nevében szeretném megköszönni különösen Matecsnam miniszter asszonynak azt a munkát, amelyet ő és ö, csapata az elmúlt időszakban 2016 óta belefektetett ebbe a munkába. Nagyon nagy sikernek tudható be, hogy 24 tagállam támogatta az igen nehezen elért tanácsi következtetéseket. Ahogy a mai vitában is előjött, a probléma a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok problémája. Nagyon komplex, nagyon nehéz kérdés mert a tagállamok hagyományai és kiinduló pontja rendkívül különböző. Ezen kívül nagyon sok nehézség abból ered, hogy egyes tagállamok nem nagyon hajlandóak jogszabályokat alkotni ezen a területen. Az önök által elkészített non-paper gyakorlatilag a, azt a nehézséget is jól tükrözi, amelyel a tanács is szembesült az együttműködés elő, elérése során, és támogatja a következtetéseket. A mai vita során azonban azt is tapasztalhattuk, hogy ez a ház, hogy a parlament milyen nagy mértékben támogat, támogatja ezt az ügyet, ez pedig a bizottságot ösztönzi arra, hogy tovább folytassa a munkát és jogalkotási javaslatokat készítsen. Biztos vagyok benne, hogy segít az önök támogatása abban, hogy minél gyorsabban haladhassunk a folyamattal. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok puszta léte is arra utal, hogy a piac nem működik megfelelően ezért nagyon okosan, óvatosan kell eljárnunk, a, figyelembe kell vennünk, tiszteletben kell tartanunk a tagállamok hagyományait a jogalkotási javaslatok elkészítése során. Holnap jön el a nagy lehetőség, hiszen a két felelős, biztos eljön majd önökhöz. Westergaard biztos asszony és Hogan biztos úr jelen lesz a parlamentben, és biztos vagyok benne, hogy néhány nagyon súlyos érvel tudnak majd ők is szolgálni, és ez az egész majd megfelelő irányba tereli a folyamatokat. Ennyit szeretnék csak mondani, és nagyon várom a holnap érdekes vitát. Köszönöm a szót. Bardzo dziękuję, nim oddam głos po kolei naszym... Köszönjük szépen, mielőtt a minisztereknek visszaadnám a szót, szeretnék mindenkit, illetve szeretném üdvözölni a különböző parlamentekből érkezett vendégeinket. A Digi Expo hívta meg őket. Demokrácii, bardzo serdecznie e, Państwa witam, cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. A Demokrácia Fejlesztési Program keretében üdvözlünk tehát, üdvözöljük mindannyiukat. Azt hiszem elmondhatom, hogy nagyon érdekes és fontos téma vitáját hallhatják ma. Most pedig eh, vissza kell adnom a szót a vendégeinknek, talán ugyanabban a sorrendben, mint ahogy először. Parancsoljon, miniszterasszony! Eh, vaše podněty a možno, že Köszönöm szépen, hogy lehetőséget ad nekem arra, hogy a, vá- a kérdésekre válaszolhassak, illetve megköszönhessem a képviselők támogatását. A mezőgazdasági miniszterek is, mm, meg kell, hogy mondjam, amikor a miniszterek tanácsa elfogadta a következtetéseket, mi is megfogadtuk, hogy nem hagyjuk ezt a témát pihenni, hanem prioritásként fogjuk kezelni. Mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszterek vagyunk, és a mezőgazdasági szegmenst kell védenünk ezen belül, és valóban jól mondta a képviselő, hogy Dávid és Góliát harcát látjuk itt, és valóban az van, hogy ezek a nagy élelmiszer kereskedelmi láncok itt ők, ők, ők játszák Góliát szerepét, és a kistermelők illetve kistermelő közösségek, szövetkezeteknek kell ez, ezek ellen, a góliátok ellen harcolnia. hát hogyha az energiát, a távközlést tudtuk szabályozni európai szinten, akkor úgy gondolom, hogy itt is lehetőség lesz erre, mégpedig úgy, hogy kötelező jellegű szabályokat állítsunk föl. Én bízok benne, hogy a legközelebbi jövőben, nem túl messze jövőben ez se, sikerülni is fog nekünk. Köszönöm szépen, köszönöm a megértésüket. Nagyon örültem annak, hogy felvázolhattam azokat a problémákat, amelyek kapcsán úgy tudom, hogy úgy látszik, hogy hasonlóan gondolkozunk. Többen és felvetettek némi kérdőjeleket is felvillantottak, de hát az európai piac szereplőivel kapcsolatban az önkéntesség egyelőre nem működött. Egy önkéntes úti terv biztosítaná azt, hogy a valóban költségcsökkenést tapasztalhassanak az európai fogyasztók, ugyanakkor a különböző szereplők soha nem halljuk azt, hogy ne lenne elképesztően nehéz a helyzetük, a, és inkább azt mondják, hogy soha nem fogjuk ezt vállalni, soha nem fogunk termelési ár alatt árulni termékeket, vagy tisztességtelen piaceljárást használni. Nos, ezt hallottuk már párszor. A brit képviselő asszony beszélt arról, hogy hány napig, hány napos fizetési határővel dolgozott mondjuk a Tesco. Dávid és Góliát harcáról van szó. Évek óta alakul ez így, és a vidéki területeken, ahogy telik az idő, eltűnnek a különböző gazdaságok, típusú gazdaságok, mert hogyha 12 hónapot kell várni arra, hogy kifizessék, ami neki kell, miközben elképesztően alacsony felvásárlási árakat kínálnak nekik. Hát akkor így nagyon nehéz felmaradniuk. Láthatjuk, hogy milyen nehézségekkel kell szembenézniük az érintetteknek, mennyire eltérőek a mennyire eltérő a helyzet, éppen ezért kell komolyan vennünk mindezt. Az Európai Bizottsághoz fordulok zárásképpen. Ez a nem dokumentum, ahogy mi hívjuk, tehát ez a nem hivatalos dokumentum, egyébként nem csak a problémákat vezet fel, a megoldásokat is javasolunk. Az Európai Bizottságnak kellene olyan jogszabály javaslatokat letenni, minél hamarabb, amely valóban felveszi a harcot ezekkel a problémákkal. Éppen ezért gondoljuk úgy, hogy mindennek jelenteni annak érdekében, hogy minden gazda, minden termelő érdemben szembe tudjon nézni ezzel a problémával. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Eh, eh, Köszönöm szépen. Tisztelt képviselők, elnök úr, kollégák! Optimistában térek haza, mint eh, ahogy, ahogy voltam. Nyilván nem egy nyelvet beszélünk, de mégis hasonló a véleményünk, azt hiszem, hogy ebből rendületet lehet eh, nyerni. Lássuk, hogy mik a legnagyobb kihívások, amelyekkel szembe kell nézni. Kaže se CER, v Sloveniji to ni Vendar... A termékek minőségével kapcsolatos eh, problémák, nos, Szlovéniában ez nem okozott eh, eddig számunkra fejfájást, nem tapasztaltuk ezt. Ugyanakkor előfordulhat az, hogy két különböző tagállamban ugyanazt a terméket ugyanazt a nevű terméket más beltartalommal hozzák forgalomba. Ez nem normális, ezt nem szabad megengednünk. Európát kell építenünk mindenhol, nem csak néhány tagállamban. A tisztességtelen kereskedelmi eljárásokról vagy piaci magatartásról beszélünk, de hát én szívesebben beszélek tisztességtelen eh, gyakorlatról az élelmiszerellátási eh, láncban. Már csak azért is, mert itt volt például a milk, a tejágazat eh, válsága, ahol a forgalmazóknak volt némi árésük, de maguk a a gazdák gyakorlatilag semmit nem kerestek, ők voltak azok, akik eltűntek, akiknek be kellett zárniuk a boltot, úgymond. Végül, de nem utolsó sorban, magatartási kódexről beszélünk, önkéntes magatartási kódexről. Szerintem ezzel semmit sem érhetünk el. Az önkéntes vállalásokról beszélhetünk naphosszat, de ez a végén üres beszéd marad, ez látjuk, hogy soha nem működik. Ezért tehát úgy gondoljuk, hogy uniós szinten szükség van javaslatokra, még hogyha ezek nem is olyan nagyra vágyóak. Például, hogy hogyan lehet ezt, ezeket a célokat elérni. Mind a 27 tagállamban maximum 30 napos fizetési határidőt kell szabni, és aztán majd meglátjuk, hogy mi történik. hogyha ezt nem tartják tiszteletben, akár a forgalom 1%-ára is lehessen őket büntetni. Desz képviselője szó. Köszönöm szépen, azért jelentkeztem még egyszer szólásra, mert el szeretném mondani, hogy frakciókon átívelő jelleggel kezdeményezéseket tettünk. A miniszterek is elmondták, hogy ők mit gondolnak, ez mind a bizottság asztalán fekszik. 2004-ben kezd, kezd, kezdtünk a roamingról beszélni, és hogyha Reding biztos asszony nem lenne, akkor akkor még nem, és hogyha nem fizettünk volna akkor a roaming díjakat, akkor nem lett volna ezzel, ügyben sem ö, ö, előrelépés. Ugyanígy szükség van arra, hogyha egyszer Európa szerte kereskedni akarunk egymással, hogy legyenek Európa, európai szinten ö, ö, jogszabályok. A bizottság egyszerűen mozduljon már, mozdulnia kell a bizottságnak, ö, mert ö, még hogyha most mozdul, már akkor sem lesz évvégéig sem eredménye ennek. Egyszerűen nyomást kell gyakorolnunk a bizottságra annak érdekében, hogy javaslattal éljenek. Ez egy nagyon ö, csattanós lezárása volt a vitának. Igazából, hogyha könnyű lenne a probléma akkor már valószínűleg meg, meg is oldottuk volna. Úgy tűnik, hogy még a tanácsban sincsen teljes egyetértés ebben a témában, és az Európai Bizottságban meg világos, hogy a különböző biztosok különböző véleménnyel vannak e- erről az ügyről. Azt tudjuk, hogy Hogan úr egyetért minket, és én egyetértek Desszúrral abban, hogy más biztosokra és az egész bizottságra nyomást kell gyakorolnunk annak érdekében, hogy ezt az igen szükséges eredményt végre képesek legyenek produkálni. Vannak országok, ahol vannak ilyen fajta jogszabályok, de ezeket ki kell egészítenünk európai szintű jogszabályokkal, hiszen egységes, közös a piacunk. de természetesen vannak olyan ideiglenes válsok is, amelyek működnének. Mi most azonban a nagy kereskedelmi vállalatokra, láncokra kell, hogy koncentráljunk, illetve a feldolgozóiparra. A szektorban nagyon fontos kis és középvállalkozások működnek. Lehet, hogy jól ötlet lenne, hogyha ők is összefognának. A tejtermelő gazdaságok is csak akkor tudnak partnerként fellépni, hogyha összefognak, akkor tudnak partnerként tárgyalni a szupermarket láncokkal. A gazdálkodók körében még a tejtermelőknél is nagyobb a széttöredezettség és a szervezetlenség, bár gyakorlatilag ez a a piac jellegéből is adódik, de hát a piac jellegét ismerjük, tudjuk, hogy hogy működik, ezért talán szükséges, hogy bizonyos jogszabályokat bevezessünk. A pénzügyi szektor sem volt képes saját magát szabályozni, és ez aztán válsághelyzethez vezetett az elmúlt évek során. Remélem, hogy el fogunk tudni fogadni még a parlament jelenlegi ciklusában egy megfelelő dokumentumot ebben a témában, mert nagyon sok időt szenteltünk ennek a kérdésnek, nagyon sokat nagyon sok alkalommal, sok ülésen megvitattuk, javaslatokkal is éltünk. Reméljük, hogy az ezzel kapcsolatos jogszabályok nem sokára megszületnek. Köszönöm szépen vendégeinknek, hogy megjelentek. Úgy gondolom, minden, amit a vita során mondtak, és minden, amit a vita során a szakbizottsági tagok mondtak, csak aláhúzza, hogy mennyire fontos témáról volt szó. Az is örömömre szolgál, hogy az Omnibus rendelettel kapcsolatos javaslatok is megszülettek, reméljük, hogy jobb jövő elé nézünk. Most egy perces technikai szünetet tartunk mivel kicsit túléptük az időkeretet. De fontos volt a téma, és ezért nem akartam korlátozni a hozzászólásokat. Tehát tartsunk egy perces szünetet, és utána következik a következő napi rendi pont. Otwieramy znawiane obrady, proszę Państwa. Kedves képviselőtársaim, akkor folytassuk a munkát. Azt mondták az imént, imént nekem, hogy a szlovén mezőgazdasági miniszter amúgy az az első miniszterelnök helyettes is ezt elmulasztottam bejelenteni, amikor bemutattam őt. Nos, akkor térjünk tovább a következő napirendi pontra. Az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazásáról szóló jelentés lesz, illetve véleménytervezet lesz. A vélemény szerzője Buda úr, a felelős illetékes bizottság pedig a jogi bizottság Szájer úr készíti a jelentést. Január 26-ai ülésünkön úgy döntöttünk, hogy véleményt készítünk a júri jelentéséhez, az RPS kiigazítási tevékenységről írt jelentésükhez, amelynek a tárgya az, hogy egy sor régibb jogszabályt a Lisszaboni eljárásnak megfelelően úgy igazítson ki, hogy azok megfeleljenek az új, a delegált és végrehajtó, végrehajtási aktusok új rendszerének, amelynek keretében ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás is született. Tehát Ezeket készítjük most elő, illetve készítettük el, mégpedig az, a mi kompetenciánkhoz tartozó jogszabályokra koncentrálva. Biztos vagyok benne, hogy Buda úr nagyon alaposan meg fogja értetni velünk, hogy tulajdonképpen ez miről is szól. Tessék, megadom önnek a szót. Domnule președinte, așa cum ați observat și dumneavoastră și dumneavoastră, stimați colegi, într-adevăr este... Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, nagyon hosszú címe van ennek a véleménytervezetnek, egy techn- igen technikai jellegű kérdés, ugyanakkor nagyon fontos, mert egy sor olyan jogszabályról van benne szó, amelyek, ahogy hangsúlyozta elnök úr, a mi kompetenciákhoz tartoznak két ilyen rendeletről van szó. Tehát gyakorlatilag a Lisszaboni szerződés elfogadása utáni kiigazítási tevékenységről van szó. Nagyon fontos, hogy a politikai területeket kiigazítsák, mégpedig azokat is, amelyek a kap alá tartoznak, és amelyek nem esnek az együttdöntési eljárás alá. A jogi bizottság jelentéséből én két gondolatot szeretnék hangsúlyozni. Az egyik az az, hogy megnéztem, hogy a júri decemberi, 2013 decemberében született Szájer úr által írt jelentésében mi áll, illetve hogy a különböző döntések meg, meg végrehajtása során a ö, tagállamok hogy jártak el. Ezek olyan delegált aktusok ö, van, amelyek igen kényes ér, kérdéseket érintenek, olyan technikai szakértelmmel kapcsolatos kérdéseket, amelyek a mezőgazdasági ágazat számára nagyon fontos következményekkel járnak. A bizottságnak részletes Európai Uniós politikákat kell ö, készíteni a delegált aktusok alapján, és kötelező jellegű szabályokat kell alkotnia. Ezek viszont a, az alapjukat képező jogszabályra kihatással vannak. Ezt az elvet kell a jogszabályok mellékleteire is alkalmazni. A mellékletek ugyanis az a jogszabály fő részének részét képezik, és itt az Európai Unióban engedélyezést nyert termékekről van szó. Nagyon fontos, hogy ezekkel kapcsolatban jog, ne, ne létezzen jogbizonytalanság. A kiigazítás tehát, ami a mezőgazdaság területén szükségessé vált, egy olyan folyamat, amelyet a, egy háromoldalú tárgyalás keretében a tanácssal ö, folytatunk. A parlament delegált aktusokon keresztül a bizottságnak adja át a, azt a lehetőséget, hogy a fogyasztók számára világosabb helyzetet teremtsen. A mellékletben is javasoltam bizonyos változtatásokat, nem csak a 767 per 2009, illetve a 2008 per 38-as dokumentumokkal kapcsolatban, ugyanis fennáll annak a kockázata, hogy a, hogy a rendeleteket nem fedi le teljes mértékben a júri jelentése. A bizottság tehát A 290-es cikk alapján kell, hogy delegált aktusokat készítsen, illetve a 291-es cikk alapján is, és ezeknek alapján kell a megállapítaniuk azt a terminológiát, amely a takarmány meghatározását ezentúl képezni fogja, és meg kell határozniuk azt is, hogy maximálisan mennyi szenző, szerz, szennyeződést tartalmazhat a takarmány, illetve a, a termék alkalmazásáról is dönteniük kell. Ezeket a definíciókat 5 éves időtartam követi, és a bizottságnak jelentést kell készítenie a jogszabály delegálásáról. Úgy gondolom, hogy hasznos lenne, hogyha kollégáim elmondanák ezzel kapcsolatban alkotott véleményüket is. A rendeleteket ugyanis nem sokára el kell fogadni. Köszönöm a szót. Bardzo dziękuję. Jako pierwszy zgłosił się pan Kaputo. Bardzo... Köszönöm szépen. Kaputo úr parancsoljon. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Valucsi kollega árnyékjelentés készítője ennek a témának, de ma nem tud Brüsszelben lenni, úgyhogy ezért kért meg, hogy helyette szóljak én. Köszönet Buda úrnak teljesen egyértelmű és osztható véleményért. Ami a jogalkotói aktusokat illeti, amelyek alapvetően fontosak, illetve a tárgyalások nem föltétlen sikeres jellege első olvasatban az oka annak, hogy erre a nagyon fontos dologra odafigyeljen a bizottság, és nagyon fontos az is, hogy ami a delegált jogi aktusokat illeti a bizottság részéről, ezek megfelelően a, a, a, alkalmazkodjanak a parlamenti fellépéshez legalább 5 évig. Úgy gondolom, hogy ez a megközelítés kellene, hogy jellemezzen minden ö, olyan aktust, ö, amely az Agri ö, szakbizottságra vonatkozik, illetve a különböző állatbetegségekre vonatkozó jogalkotást is. Paulicsi kollega ebből a célból fog módosítókat benyújtani, de teljesen pozitív hozzáállással együttműködve az előadóval, illetve az árnyék jelentés készítőkkel. Köszönöm szépen. Takula. Kédoksia. Takula úr. Köszönöm szépen, elnök <clears throat> úr, először is szeretnék köszöntet mondani Buda úrnak a frakció nevében, már csak azért is, mert nagyon jó kiegyensúlyozott véleménytervezetet tette az asztalra. A múlt héten nagyon szoros volt a szavazás. A polit taktikai kérdésé kezdenek válni a delegált aktusok, ezért kell árgus szemmel végigolvasnunk ezt a javaslatot, ezt a szöveget. Fontos, hogy az Európai Parlament nehogy bármiféle előjogát feladja a delegált aktus sok keretében. Főként ilyen technikai területeken a szakértőkre hagyatkozunk, akik a különböző tagállamok vagy érdekcsoportokhoz kötődnek. Buda úr, van egy kérdésem önhöz. Miért olyan fontos az, hogy a takarmány definíciója delegált aktusban állapítsuk meg? Én ezt egy kicsit furcsának tartom. Köszönöm. Köszönjük szépen. További kérdések, illetve más nem kért szót ezen a ponton, ezért fordulok az előadónkhoz, hogy eh, válaszoljon a felmerült kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Nyilván joga merül fel a kérdés, hogy a takarmány definíciója miért szerepel itt. Nos, van már ilyen definíciónk, de itt egy apró kis nüansznyi különbségről van szó. Szóval múlt héten a plenárison szavaztunk erről, amely arról szólt, hogy az Európai Bizottság bizonyos jogszabályokat módosít. Mit tegyünk, amikor módosítani kell egy ilyen jogszabályt. Néha a piaci változásokra kell reagálni, és előfordulhat az, hogy a takarmány fogalom meghatározásának megváltoztatása nélkül az Európai Bizottság nem tud új szabályokat bevezetni. hogyha sima delegált van szó, akkor a parlament is beleszólhat ebbe a folyamatba, ezekbe a döntésekbe, ezen a konkrét területen. Ezért választottuk a delegált aktus lehetőségét, hiszen így a parlamentnek is beleszólása van ebbe a kérdésbe. nem arról van szó, hogy nem bízunk az Európai Bizottságban, hanem arról van szó, hogy nem szeretnénk, hogy teljesen egyedül hozzanak döntést olyan esetekben, amikor hosszú távú következménye lehet a döntésnek. Arról nem is beszél, hogy a parlament tapasztalatát is érdemes felhasználni. Úgy érezzük, hogy ez egy jobb eljárás arra, vagy ahhoz, hogy az ilyen fogalmakat eh, megtegyük. Ez alapvetően egy eh, nyilvános dolog, eh, amely a tagállamok bevonását eh, is magában foglalja. Köszönöm, mondja az elnök. Június 26-a délután egy óra a módosítók benyújtásának határideje. Ha nincsenek további kérdések, akkor mára befejezhetjük a munkánkat, és holnap reggel 9 órakor folytatjuk ugyanitt szavazással, illetve eszmecseréjével. Köszönöm szépen mindenkinek, és kellemes délutánt, illetve estét mindenkinek. Köszönöm.